Please take your seats. We want to start. Please, please take your seat. We want... Kérem, hogy mindenki üljön le, ha el akarjuk kezdeni munkát. Se siamo pronti a cominciare. Pre- Hogyha mindenki készen áll, akkor kezdjük is el. Please take your seat. Prego. Se siete d'accordo io proporrei di fare un... Ha egyetértenek, akkor javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. A favore? Ki támogatja, ki van ellenem? Megnyitom a szavazást. Na milyen a marcia. Votazione aperta. Megnyitom tehát a próbaszavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Hanno votato tutti? La votazione chiusa? Lezárom a szavazást. Riapriamo la votazione. Újra megnyitjuk a próbaszavazást, most aztán már kérdezem, hogy mindenki készen áll a szavazással. Most tényleg megvizsgáljuk, hogy működik-e a rendszer. Folytatjuk tehát. Federlej ö, kollega kap szót, illetve Fejderlei kollega, de Schaffhauser úr kap szót. Merci beaucoup. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék annyit elmondani, hogy a jelentésemet újraírták a módosítókkal teljesen a jelentésemet. Én nem fogok szavazni erről, hogyha a többség elfogadja, akkor a saját jelentésemet nem fogom meg szavazni, sőt szeretném, hogyha a nevemet is visszavonnák erről a jelentésről. Nem adom hozzá a nevemet. Igen, mindannyian hallottuk a kolléga hozzászólását. No, Questa a proposta. Leégyeztük a javaslatot, és most pedig szavazás, szavazni kezdünk. És a Schaffhauser kollega észrevételét figyelembe vettük. Tehát akkor kezdjük el. Elég hosszú a lista, de azt hiszem, hogy mint hogy vannak kompromisszumos javaslatok, akkor haladhatunk. 63-64 tömbben, tám mellette, ellenem tartózkodott, elfogadtuk. 65-66 okafogyottá vált, 70-es kitámogatja, ki van ellenem, ki tartózkodott, elfogadtuk. 69-es mellette, ellenem tartózkodott, elfogadtuk. Inkó 1 mellette, ellenem elfogadtuk. Tudom, hogy délelőtt van még, de kérem mindenki pontosan emelje a kezét. 77 mellette, ellene, 67 mellette, ellene elfogadtuk. 68 mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 71 mellettem, ellenem tartózkodott-e valaki? Úgy tűnt, hogy elfogadtuk. El is fogadtuk. 72-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Persze, mondjak, hogy csekk, és akkor már is megnyitjuk az elektronikus szavazást, melyet most megnyitok. Ugye a 73-asról beszélünk, Marie, Mati, Maria Matias módosításáról, lezárom a szavazást. Elutasítva, elnézést. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk.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 77, két részben, ö, mellett, első rész mellett ellen elfogadtuk, második rész mellette ellenem, tartózkodás. Ezt ellen, ellenőrizzük tehát le. Megnyitom a szavazást a 76-os második részéről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Imkó 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 79 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elutasítva. 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 3 mellettem, a 85 kapcsán ellenőrzést kért valaki, úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 3 mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 86 és 87, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-89 okofogyottá vált, 92 mellette, ellene tartózkodott, elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 93-94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 okofogyottá vált, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk inkuhat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 100 és a 101-ről közösen szavazunk. Mit akarnak mondani? Hogy egy kicsit lassabban? Tényleg? 100-101 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 102 decade, emendamento 104. 104 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 103 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette ellene. 103-asról a 103-at elfogadtuk. Ellenőrizzük, nem? Emendamento 105, chi a favore? 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva tömbben a 106-tól a 116-ig mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Imko 10 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Libe 1 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 117-es, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2 okafogyottá vált 122-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 121 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, azt hiszem elutasítottuk, de most ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 123, 124, 125 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 126 okon fogyott, vagy 128 mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 127, 8, 9, 30 tömbben mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 131, 132, 133 tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134, 35, 36 tömbben mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodás. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139-40 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-42-43 tömbben mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk 146-tól 152-ig tömbben mellette ellenem tartózkodással fogadtuk. 145 és Imkó 7-es tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, libekettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 153, 54, 55 tömbben mellettű ellene tartózkodás elfogadtuk. 156 <clears throat> fogyott, vált, 157, 59, 61, 62 tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 158 mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 160-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 5 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 6 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 164-65 együtt mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, hogyha nem kéri senki az ellenőrzést, elfogadtuk, 167 oka fogyottá vált. 166 oka fogyottá vált. Á, ah, igen, we, if adopted. 167, 168, 169 tömbben mellette ellenem tartózkodás fogadtuk. 170 okafogyottá vált. 171-től 176-ig tömbben mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 172-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 177 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 178-179 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 okafogyott, tehát 182-től 186-ig 4-ről szavazunk, tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 181 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 183 mellette ellene tartózkodott -e valaki, elutasítva. 187-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 189-től 191-ig mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 192 okafogyott, vált 193 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 194 és 5-ös tömbben 96-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 197 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettő okafogyottá vált, a 99 maga 200-as, 201 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 202 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, okafogyottá vált a következő 204 mellettem ellene tartózkodás tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 205 és 206 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 207-208 fogja tehát 209 mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 212, 13 és 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.17-18 tömbben emellette ellenem elfogadtuk. 19.2.20 okafogyottá vált. 2.21-től 2.23-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.24 okafogyottá vált. 2.25 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 226 <clears throat> mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 228-29 tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 230 mellette ellene elfogadtuk, 231-32 tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 233 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 234, 35, 36 mellette ellene elfogadtuk, 237 okafogyottá vált, 238 mellette ellenem elfogadtuk, 239 mellette ellenem elutasítva. 240-től 42-ig mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 43-as okafogyottá vált. Tömbben szavazunk a 244-től a 251-ig, mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Libe 3, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 4, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 7, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imkó 5, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 252 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 254 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, 255 mellette. check A 254-est leellenőrizzük. Aperta la votazione elettronica, eh, si vota. La votazione chiusa. come, come, come appariva, ma sempre meglio verificare. Hát mindig jobb ellenőrizni, de azért így tűnt nekem, hogy elutasítottuk. Most elégedettek? 255 mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. 256 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ezt ellenőrizzük le. A 256-osról megnyitom a szavazást. A votazione aperta. La votazione è chiusa. Approvato. Ecco, ho fatto bene a verificare. E mi sarei sbagliata. 250... 257 <clears throat> mellette ellen elfogadtuk, 258 me. 257-ről ellenőrz, 258 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 259 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 260 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tömbben a 2-3-4-ről mellettük tartózkodás valaki elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 6-tól a 15-ig tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es 9-esről egy csekk. Biztos vagyok benne, hogy elutasítottuk, de akkor megnyitom. Nem elutasítva, tízes mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük ezt le a tízesről, megnyitom tehát az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-tól 19-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-tól 24-ig me mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 25-től 28-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-től 33-ig tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, 44-et mondott az elnök, 34-re jó módosít. <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-től 37-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 39-től <clears throat> 41-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ne, ha 43-tól 45-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-től 49-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 51, 51, 52, 53 tömbben mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 54 okafogyottá vált 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mell, 56-os, 57-es közösen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58, 59 okafogyottá vált, viszont a 60-tól 62-ig együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe A, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig jön a végszavazás, ahogyan Schaffhauser kollega mondta, hogyha nem szavazza meg a saját jelentését, és elveszi a nevét a jelentésről, hogyha a módosítókat elfogadták, elfogadtuk ezt az ebbéli javaslatát. Ilyen módon tehát egy olyan jelentésről szavazunk, amelyet az előadó neve nélkül terjesztünk a plenáris elé. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 46-an szavaztak mellette, heten ellenem. Köszönöm az együttműködésnek is. Köszönöm, hogy Schaffhausen, Schaffhauser úr segített abban, hogy elég készítsük ezt a munkát, és most Féderlei kollégának adom át az elnöklést. So, dear colleagues, let us continue with the agenda. Kedves kollégák, folytassuk a napi rendel. Villámgyors szavazás volt. Nehéz volt követni, de rengeteg időt sporoltunk meg. Köszönöm hogy én elnökölhetek. Először is a napi rendtervezet elfogadásával kezdjük. Szeretne -e valaki hozzászólni a napi rendtervezethez? Kezeket nem látok a levegőben, akkor elfogadatnak tekintjük. Elnök bejelentéseivel foglal, folytatjuk. A nyolcas napirendi pont kapcsán Henkel úr azt kérte, az európai szabványok Iránra vonatkozó véleményt halasztuk el a február 6-ai ülésünkre. Hármas napirendi pont a eh, megelőző elős, ülések eh, mm, jegyzőkönyvének elfogadása a szeptemberi, októberi és a novemberi üléseink jegyzőkönyvéről van szó. Gondolom mindenki alaposan áttanulmányozta ezeket, senkinek sincs eh, ezzel kapcsolatban ellenvetés, így elfogadottan tekintjük a jegyzőkönyveket. Kezdjük is az első érdemi napi rendi ponttal. EU, EU elektronikus kormányzási cselekvési terv 2016 és 2020. Angelika Milinár a véleményezője ennek. Az Európai Bizottság áprilisban adta ki az ezzel kapcsolatos közleményét. Az IMKOZ illetékes bizottság a parlament saját közleményezős jelentése tekintetében, de az 54-es házszabály értelmében a mi szakbizottságunk társult szerepet kapott, tehát a jelentés egyes részén kizárólagos hatáskörrel rendelkezünk. A Linár asszony jelentéséről fogunk ma beszélni, maximum 40 percünk áll rendelkezésre erre. A megszokott módon az előadókval kezdjük, 3 perc, elnék előadók 2 perc, és aztán a kollégák kapnak mindannyian 1 percet, az Európai Bizottság 2 percet, és aztán utána az egészet összefoglaljuk. Linár asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az elektronikus kormányzás nagyon fontos eleme a digitális belső piaci stratégiának, segít ez bennünket abban, hogy javítsuk a hatékonyságot, csökkentsük a költségeket és az administratív terhet. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság 2016 és 2020 közötti cselekvési tervét. Véleménytervezetemben a mi szakbizottságunk számára a legfontosabb témákra koncentrálok, azokra, amelyekre vonatkozóan vagy kizárólagos, vagy megosztott hatáskörünk van az IMCO-val az 51-es házszabály értelmében. Először is hosszú távú fenntartható keretet kell biztosítanunk a kormányzás és közigazgatás elektronikus átállásához. A már meglévő kezdeményezések fenntarthatósága például a európai hálózat finanszírozási eszköz keretében. Ahogy erre próbálok rámutatni, a nyíltság, a felhasználóbarátság, illetve az interoperabilitás a meghatározó fogalmak. A nagy adat, az Internet of Things, vagy a felhő alapú számítástechnika e, itt van már a mindennapjaink részét képezi. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a technológiai fejleményekkel az elektronikus közigazgatásnak is e, nap e, fel ezekhez a fejleményekhez. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem csak az, hogy mindenki számára elérhető legyenek ezek a szolgáltatások, hanem is, hogy mindez biztonságos legyen. A PPP konstrukciók nagyon fontosak, hiszen a magánszektor bevonása nélkül újító jellegű megoldások nem elképzelhetőek. Ugyanakkor ne felejtjük azt sem, hogy egy előretekintő cselekvési terv vet akkor tudunk átültetni gyakorlatban, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Ultra-fast broadband and telecommunications network. A nagyon gyors, szélesávú e internetes hozzáférés, illetve a mobil internet megfelelő működése nagyon fontos. Persze az is kell mindehez, hogy az emberek éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Túlságosan kevés európai polgár használja ezeket az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat. Talán azért, mert nem felel meg az igényeknek, nem eléggé barát mindig. Ezért az európai intézményeknek kell jó példával előjárni. Az Európai Bizottság szeretne a saját intézményén belül is digitálisra átállni, digitálisra váltani. Szerintem más európai intézményeknek, például nekünk itt a parlamentben is meg kellene próbálni a digitális átállás élére állni. A kollégák módosítóit tényleg már nagyon érdeklődve várom és remélem, hogy nagyon jó lesz az együttműködés a kollégákkal az ügyben. Köszönjük a Melinár asszony. A politikai frakciók részéről az árnyék előadók következnek. Sander asszony az első a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönet mondani Angolika Linárnak a kiváló munkáját köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy amit lehetett az asztalra tervezetet, ez nagyon jó. Alapvetően bizonyos új ötletekkel bővíteném ki ezeket, a vélemény tervezett rövid kell, hogy legyen, ezért sok mindennel nem tudjuk kiegészíteni. A közigazgatás digitalizációja remélhetőleg mindenki számára önökkel jár. Hatékonyabb, olcsóbb, átláthatóbb lehet így az elektronikus kormányzás, és az adminisztratív terhet is csökkentheti, ami az európai cégek számára különösen fontos, elsősorban a KKV-k számára. Emlékeztetnék mindenkit arra is, hogy ha mindenki számára lehetővé tesszük, elérhetővé tesszük ezeket a szolgáltatásokat, akkor az unió szintjén 5 milliárd eurót tudunk egy napra a másikra megspórolni ezzel. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a biztonságba vetett bizalom, tehát a bizalomépítés elengedhetetlen. Meg kell, hogy győzzük az embereket arról, hogy az infrastruktúra, a digitális infrastruktúra valóban biztonságosan használható. A digitális inkluzió, tehát az, hogy mindenki szemára befogadó legyen ez a digitális közigazgatás, ez nagyon fontos. A vidéki területeket sem szabad ebből kizárni, vagy az idősek, vagy a fogyatékkal élők számára is elérhetővé kell tenni mindezeket, vagy egész egyszerűen azokat, akik nem rendelkeznek a megfelelő elektronikus, számítógépes, készségekkel, azok se lehe, találják magukat lehetetlen helyzetbe. A közigazgatás az elektronikus kormányzás határon átnyúló jellegét is erősítheti ez. Ezért úgy érzem, hogy az elektronikus információcsere bevezetése például a TB ügyekben nagyon fontos, illetve elnök úr végzetül még egyszer hat hangsúlyozom annak fontosságát, hogy az administratív lépéseket interneten, digitálisan is elérhetővé tegyük, méghozzá több nyelven. Köszönjük, szocialisták, a kapszót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Sobre um plano que é, que é muito importante no quadro da União Digital. Eh, Köszönöm szépen a azt hiszem, hogy a digitális belső piac szempontjából nagyon fontos jelentés ez. Az interoperabilitás talán az egyik kulcsfogalom ezen a területen, ebben a jelentésben utalunk is erre, vannak már jó kezdeményezések, amelyekre hivatkozhatunk. Az interoperabilitás szempontjából azt hiszem, hogy az intézmények jó példával járhatnak elől, hogyha nem interoperabilisak ezek a rendszerek, akkor mindez fabatkát sem ér. Sajátos módon ezek a platformok egyelőre még nem teljesek, ezért olyan fontos ez a cselekvési terv. Meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek közé tartozik ez a platform, és ezért is van az, hogy kell nekünk ezt a véleménytervezetet módosítókkal bővíteni, így tudjuk az igazgatás hatékonyságát javítani, illetve lehetőségünk adódik arra is, hogy a polgárok számára ajánlott szolgáltatások minőségének javulására felvők a figyelmet, nem csak technológiai szempontokat kell figyelembe venni, polgárközpontú kell, hogy legyen mindez, tehát az emberek, az állampolgárok igényeit kell mindig mindenek előtt szem előtt tartani. Persze fontos a fejlett technológia, de csak akkor a tényleg, hogyha ez a munkahelyteremtést, a növekedést segíti még egyszer mondom, az emberek igényét kell szem előtt tartani, nem a cégekét e- elsősorban. Ezért egy kiegyensúlyozott tervet kell elfogadnunk, ez egy kiegyensúlyozott jelentés kell. Azt hiszem, hogy az emberek képzésével nagyon sokat segíthetünk ebben például. Egy távközlési csomaggal kell, hogy kiegészüljön mindez. Gondolok itt főként az 5G hálózatokra, illetve a Wi-Fi for Europe, Wi-Fi-t mindenkinek Európában is ilyen kezdeményezés. Megfelelő feltételeket biztosítanunk kell ahhoz, hogy egyetemes hozzáférése legyen minden európai polgárnak a széles sávú internethez. Szerintem ez jó kiinduló pont. Köszönöm. Köszönjük. Jól állunk ugyan idővel, mégis kérek mindenkit, hogy tartsa magát az időkorlátozáshoz. Az ECR és a Guernic elődő itt vannak? Hát parancsoljon! A zöldek és az ECR elődői nincsenek itt, azért a GUE-val folytatjuk, mert Tiász asszony két percre kap szót. Köszönöm, én is. Mlinár asszonynak a kiváló munkát. Ez a cselekvési terv elektronikus kormányzás témában nagyon fontos. Több dolgot is elindítottak már a kollégák, felgyorsulhatnak, olcsóbbá beválhatnak a közigazgatási eljárások. Úgy érzem, hogy egy befogadó társadalmat is építhetünk így. Három megjegyzésem lenne. Először is. Ugye tudjuk, hogy egy véleménytervezetben nem lehet mindent beleírni, amit szeretnénk, korlátozott ennek a terjedelme. Ugyanakkor mégis fontosnak tartom, hogy erősítsük egyes elemeit ennek a jelentésnek. Lehet, hogy implicit módon már szerepel ez, de mégis talán explicitebben megfogalmazhatjuk ezt. Az, hogy hatékonyabb legyen a cselekvési terv és befogadóbb az új technológia ellenére, amelyek már, mű, amely már működik az Európai Unióban. Egész egyszerűen az a hozzáférés tekintetében óriásiak a különbségek. Azt hiszem, hogy kötelességünk azt garantálni, hogy mindenki hozzáférjen a szélesávú internethez, bárhol is éljen. Második, az adatvédelem fontossága. Erről beszél az előadó. Szerintem erről egy kicsit többet is beszélhetünk, nagy oda kell arra figyelni, hogy valóban ez garantált legyen, az adatvédelemhez kétség se férhessen, Az előadóval remélem tudunk majd beszélni arról, hogy a finanszírozás keretében hogyan bővíthetjük a szöveget, a PPP konstrukciók, a különböző uniós támogatások meg kell, hogy legyenek itt. Alapvetően az emberek érdekeit kell szolgálni. A PPP konstrukció itt nagyon fontos lehet az outsourcingot, a különböző konzulőszények bevonását eh, helyezzük előtérbe, ezért azért még egy kicsit el kell gondolkodnunk. Köszönjük szépen Matthias asszonynak, folytassuk eh, a kollégákkal. Blanco López úr, a szocialista frakció részéről egy percre kapszul parancsolja. Muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nyilvánvaló az, hogy a nagy átalakulás abban áll, hogy az új technológiákat át kell ültetni. Ez azt jelenti, hogy nekünk is igazodnunk kell ezekhez az új időkhez, hatékonyabbá kell válni, csökkenteni kell a bürokráciát, csökkenteni kell a költségeket. Ezek pozitív hatások a vállalatok számára, mert ezzel költségeket takaríthatnak meg. Ugyanakkor az állampolgároknak nagyon fontos szerepük van. Már elhangzott az, hogy ezek az új lehetőségek új kockázatokat is rejtenek. Melyek ezek? Ez az adatvédelemre vonatkozik. De szeretnék még egy dolgot hozzátenni. A technológiai előrelépés egy e, dolgot nem tud megtenni, mégpedig azt, nem, hogy nem tudja megakadályozni, azt, hogy területi megkülönböztetés legyen azon területek között, ahol jó a hozzáférés, illetve azon területek között, ahol nincs jó hozzáférés. Ez azt jelenti, hogy az átalakulás lehetőségeit, lehetőségeit nem vezetetnek ahhoz, hogy a különböző személycsoportok vagy országok közötti különbségek tovább elmélyüljenek. Nincsen további hozzászólási kérelem, ezért a bizottság részéről a DJ Connect képviselőt hallgatjuk meg. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy hozzászólhassak. Először is az Európai Bizottság szeretne az Európai Parlamentnek és az itt a Bizottságnak köszönetet mondani ezért a cselekvési tervért, és ami történt, az megfelelőnek is, amit látunk a különböző inter, internet, ICT technológiák átalakítja azt, ahogy a társadalom egymással kapcsolatba lép. Egyetértünk abban, hogy nagyon fontos az, hogy a bizottság példát mutasson, és a többi intézmények is kövessék a példáját, mert így tudunk igazán nagy hatást elérni. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az új cselekvési terv a korábbihoz képest dinamikus dimenziókat tartalmaz, vagyis a cselekvési tervben meghatározott fellépések kiegészülnek más fellépésekkel, és egyfajta platformot hoztunk létre, ahol a különböző érintetteket, az állampolgárokat, a vállalatok képviselőit meghallgatjuk, hogy a tagállamokkal együtt, a különböző szereplőkkel együtt új cselekvéseket lehessen azonosítani, azért, hogy tényleg felgyorsítsuk a az átállást a közigazgatásban. Meghallgatván a vitájukat, szeretnék mindezért köszönetet mondani. Elnök, köszönjük a bizottságnak a hozzászólásukat, visszatérünk a jelentés készítőjéhez. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, illetve az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólásaikat. Amit hallhattunk ma, abból azt tudom levezetni jelentéstevőként, hogy tényleg egy nagyon erős jelentést tudunk létrehozni ezen a területen, és információul elmondanám azt, hogy bizonyára tudják azt, hogy a módosítón benyújtásának határideje január 17-e dél, utána pedig folytatjuk majd a munkát, és várom az együttműködést önökkel. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Blina asszony, ezzel lezárjuk ezt a e, vitát, és szeretném bejelenteni a szakbizottságnak, hogy az ITRE-ben február 28-án szavazunk majd erről a témáról. A plenárisra még nem tudjuk, amikor fog ez kerülni. El kell mondjam azt, hogy eléggé előre haladtunk az időben, tehát e, talán lehetne szólni a többi képviselőnek, hogy ide jegyenek időben a következő vitákra. Most a az üvegházi gázok kibocsátással kapcsolatos jelentés következik. Az Európai Bizottság júliusban egy, e, egy javaslatot tett a tagállamok számára 2021-2030 szempontjából az itt megfogalmazott célkötőzések azokra az iparágakra vonatkoznak, amelyek nincsenek benne az ETS rendszerben, és ezek 60%-át teszik ki a teljes EU kibocsátásnak. A javaslat követi azt az úgynevezett effort sharing döntést, amit meghatároztak 2000 2003 és 2020-ra. Az NV az illetékes, az ITRE eszmét cserélt már novemberben erről a témáról. 30 perc áll rendelkezésre, és a hagyományos módon járunk el, először is a jelentéstevő kapszót, ha már itt van, tudjuk, hogy úton van, kivételesen, annak érdekében, hogy haladjunk, meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket, megelkezett a jelentéstevőnk, egy perc kis szünetet tartunk, hogy leülhessen a jelentéstevő. A legjobb hozzászólások akkor keletkeznek, amikor valaki beesik az ülésre. Welcome. The voting was uh, rather quick today, and, and the... Gyorsan szavaztunk uh, ma, a hozzászólások nem voltak hosszasak, ezért kicsit uh, előrébb járunk az időben. Megadom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, de elkéstem, az ENVI szakbizottságban voltam, de végre ideértem. Nagyon gyorsan szeretnék uh, beszámolni erről a rendeletről, és el kell mondjam azt, hogy nagyon fontos ez a dokumentum. Az Európai Unió üvegházi gázi kibocsátásával foglalkozik, ez nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy leküzdhessük a klímaváltozást. A javaslat új éves kötelező csökkentési céleket, célokat fogalmaz meg 2021 és 2030 közöttre. Ami az Európai Parlament munkáját illeti az ITRE véleményt fogalmaz meg az illetékes szabadság számára, az ENVI számára. Megpróbálunk uh, jól és szorosan együttműködni az ENVI szabizottsággal. Uh, Herbrandi úr, a jelentés készítője ott, és uh, lehet, hogy az ITRE-nek és az ENVI-nek néha eltér a véleménye ebben a kérdéskörben, de szeretnénk koherenciát létrehozni a két dokumentum között, az ITRE vélemény, illetve az NV jelentés között. Tegnap volt egy első informális elnyékjelentéstevői ülésünk, itt meghallgattuk a különböző elnyékjelentéstevők véleményét, láthattuk, hogy vannak különbözőségek a politikai frakciók között. Az volt a benyomásom, hogy minden elnyékjelentéstevő részéről megvan a jó akarat, és a problematikus pontokat meg lehet oldani. Remélem, hogy majd sikerül együttműködve az jelentéstevőkkel egy olyan véleményt létrehozni, amely kielégítő a politikai frakciók és a kollégák számára. Öt fontos területet szeretnék kiemelni, amelyről én úgy gondolom, hogy erre kell majd támaszkodni az ITRE véleményének. Az első az az, hogy növelni kell az ambíciónkat, és erősíteni kell az Európai Unió hosszú perspektíváját. Az Európai Bizottság javaslata véleményem szerint nem eléggé világos. A párizsi megállapodás tekintetében az EU hosszú távú kötelezettségvállalásai tekintetében, a dekarbonizáció tekintetében, ezekre utalni kell. A második pont, a kiinduló pont, amikor elkezdjük majd ennek a rendeletnek a végrehajtását. Nem szeretnék, hogyha túlságosan növelnék a szén költségvetést, és azt kérem, hogy a kiinduló pontot egy lineáris módon fogalmazzák meg 2017-től. Kezdődően ez megfelel az NV elképzelésének is, amit hallhattunk a szabizottsági ülésen. Ahogy tegnap láttam, ezt más frakciók is támogatják. A harmadik pont a rugalmassági mechanizmus. Szerintem ez a legnehezebb pont az egész dokumentumban, hogyan lehetne kezelni a rugalmassági mechanizmust, a hagyományos, illetve az új rugalmassági mechanizmust. Elnök megszakítja az előadót, be kell fejeznie, a negyedik és ötödik pontok szorosan összefüggnek a megfelelési ellenőrzés, illetve a rendelet felülvizsgálata. Úgy vélem, hogy itt sokkal rendszeresebb megfelelési vizsgálatokat kellene javasolni a tagállamoknak, és egy korai felvizsgálatra is szükség van annak érdekében, hogy lássuk, hogy minden a helyes irányba halad. Köszönjük szépen elnézést, hogy a szabadba vágtam, de a németeknél poroszabbak csak a svédek. Úgyhogy tényleg egész egyszerűen egy zöld uh, meltdown történik, egy zöld uh, belső eleme égés, uh, nukleáris robbanás, ha nem állítalak meg. Na, kap szót, köszönöm szépen, gratulálok az előadónak és a bizottságnak is, az Európai Bizottságnak. Azt hiszem, hogy jó lépés az, amelyet a bizottság megtett, um, és úgy gondolom, ugyanakkor ugye a jelentéstevő túl messze megy, és ez pedig nagy kihatással lesz a költséghatékonyságra, illetve Európa gazdaságára, a munkahelyek és a munkahely biztonság kérdésére, és el is mondom, hogy miért. Egyetértünk a célekben. A 2030 re vonatkozó célokban. És ezt ki kell emelnünk ugyanakkor. A 2030-i célok a párizsi és egyben a marakesi céloknak is megfelelnek. A COP marakesi ülésén magam képviselhettem a parlamentet. Azt hiszem, hogy a 2020-as kiinduló pont egy jó kiinduló pont a bizottság részéről, a, a előadó 2017-ről beszél, szerintem ez túl korai időpont. Tehát maradjunk a 2020-nál, ezt gondolom. Másodszorban. A rugalmasság, amelyről az előadó beszélt, azt hiszem, hogy a bizottság által tett javaslat um, mindenképpen támogatandó, a, ezen hitelekről. Um, ugyanakkor, hogyha az előadó javaslatát kö, követnénk, akkor ezzel korlátoznánk az ipar lehetőségeit, és megnehezítenénk az élelmiszerellátás biztonságának teljesülését. Nem értek egyet az előadóval az etés rugalmasságára vonatkozó kijelentéseiben. A bizottság arról beszélt, hogy ezt 50-re csökkenteni, én pedig növelésre. Növeléspárti vagyok. Hiszen, hogyha valamilyen kibocsátást megtakarítottunk, akkor ezt megtakarítottuk. Figyelembe kell ugyanakkor a nagy gazdasági és politikai eseményeket is figyelembe venni, például a Brexitet a Brexit <clears throat> ugyanilyen faktor in tényezővé válhat, mint a gazdasági visszaesés. Köszönöm szépen, Kelly úr. Látjuk, hogy milyen tehetséges Kelly úr, amikor túllépte a két percet, azt mondta az utolsó pont, és ezzel megbékítette az elnököt. Most pedig Bonafé asszonyéja az SND részéről a szót, tessék parancsoljon. Hát ugyanezt a stratégiát fogom követni, meglátjuk, hogy meddig tudok így beszélni. Először is köszönöm az előadónak az el, a jelentését, és köszönöm azt a találkozót, amelyet tegnap lebonyolítottunk. Fontos dossziéról van itt szó. Ez kiteljesíti a ö, stratégiánkat, illetve a párizsi ö, döntést, mely modellértékű valósítja meg. Az ETS-ről szavaztunk múlt héten az MV-ben, illetve legutóbb az MV-ben, és éppen ezért fontos, hogy a 2020-2030-as kötelezettségeket betartsuk annak érdekében, hogy a 2030-as célokat el tudjuk érni. A bizottság javaslatát én magam is jó kiinduló pontnak tekintem, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy vannak bizonyos pontok, ahol, amelyek nem elfogadhatók számunkra. Ezek azok, amelyekről főleg az előadó beszélt, illetve más kollega is. Például az új rugalmasság. Úgy gondolom, hogy itt ezt át kell tekinteni, és a új rugalmassági eszköz áttekintéséről vitát kell nyitni, mind az ETS, mint a LUCF tekintetében és ezeket meg kell vitatnunk a parlamentben. Ugyanakkor vita van arról is, hogy milyen pont, milyen kiinduló pontról induljunk ki. Én meg vagyok győződve arról, hogy az egész rendszert át kell tekinteni, hiszen a bizottság által javasolt rendszer azzal az előnye rendelkezik, azzal hátrányjal rendelkezik, hogy nem látja, nem ismeri el kellőképpen az ideig elért eredményeket. Összességében fontos tehát, hogy a verifikációs rendszert megerősítsük az ideig elért eredmények fényében, ezért fontosak az éves jelentések, és fontos, hogy az öt éves bázist is betartsuk. Egy szóval egy csomó pontban találkozunk az előadóval, és biztos vagyok benne, hogy jó szöveget tudunk majd közösen kialakítani. Köszönjük szépen, az ECR képviselőjét nem látom, ilyen módon tehát az AL, ALDE-ből adom meg Puncászonynak a szót parancsoljon. Dear chair, dear colleagues, uh, like you... Ahogyan elhangzott, Korolina Punce nevében szólalok föl, ő az Alda Árnyék jelentéstevője, aki nem tud itt lenni. Puncet asszony meg szeretné köszönni az elődő munkáját, amely becsvágyóba igyekszik tenni a bizottság kiinduló javaslatát. Úgy gondoljam, hogy ez a munka segíthet abban, hogy az EU álláspontját hosszú távon megerősítsük, a párizsi célkitűzéseknek megfelelően, és a hosszú távú éghajlatváltozás kiváltó gáz csökkentési célt figyelembe véve. Ugyanakkor úgy gondoljam, hogy a 2017-es kiinduló pont a 2020 helyett nagyon fontos, hiszen így szigorúbb irányvonalat lehet meghatározni. Ami a ruham, rugalmasági mechanizmust illeti, az Alde Árnyék jelentéstevője úgy gondolja, hogy ezek fontos tagállami eszközök lehetnek, de világos éghajlatváltozási előnyökkel kell, hogy járjanak. Éppen ezért úgy gondoljam, hogy a Land Use, Land Use Change Forestry Credit, tehát az LULUCF konzisztens az energia hatékonysági megtakarítással. Ugyanakkor Ez segít megőrizni a mezőgazdasági ágazat versenyképességét. A bizottság javaslata tehát az, hogy öt évente tartsák ezt az áttekintést, az ITRE eh, tervezete egy éves áttekintésre teszi javaslatot. Puncet mondja, egyetért azzal, hogy a compliance csak a megfelelési ellenőrzés gyakrabban történjen, mint öt évente, ezért két és fél éves eh, áttekintésre teszi javaslatot. Végezetül pedig az Aldem rendele, úgy gondolja, hogy a rendelet áttekintését nem szabad az ENSZ facilitatív párbeszédétől függetlenül illetve a Párizsi megállapodás első 2023-as Global Stock taking függetlenül végrehajtani. A kollégám ö, módosítókat fog benyújtani, és örömmel tekint a termékeny együttműködés elébe. Köszönöm, Billing asszony, most pedig a GUA e nevében Benito Siluaga kapszót tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! A párizsi megállapodásban arról volt szó, hogy nem lépheti túl a hőmérséklet emelkedés a másfél Celsius fokot. Az Európai Bizottság céljai becsvágyók, de nem elegendők ahhoz, hogy a nemzetközi célt elérjük. Azon ágazatokról szeretnék beszélni, amelyekre az ETS rendszer nem terjed ki. Itt hiányosságokat látok, és nem látom, hogyan lehet a nemzetközi megállapodásokat érvényesíteni. A gazdaság és a környezet nem egymásnak feszülő ágazatok, hanem mind a kettő területén az energiatakarékosság és a környezetvédelem elveit kell érvényesíteni. Úgy gondoljuk, hogy az előadó módosítója az európai rendelet tartalmát javítja. Miért? Hogyha 2017-et veszük kiinduló pontnak, akkor helyesen járunk el. Hiszen ez azt jelenteném, hogy a éghajlatváltozásért felelős gázok területén nagyobb megtakarítást lehetne elérni kevesebb gázt bocsátanának ki, ráadásul a tagállamoknak is több ideje lenne, hogy felkészüljenek. Ami pedig az áttekintést illeti, egyetértünk az előadóval, de erre vonatkozólag mi is benyújtunk majd módosító indítványt. Tehát amellett vagyunk, hogy az UNFFC-hez igazítsuk az áttekintési határidőt. Magyarán mondva, a tagállamok gyakrabban hajtsák végre a compliance checket, a megfelelési ellenőrzést, és a segítségnek is, ne büntetésnek tekintsük. Ami pedig az érzékenyítési, szenzibilizációs mechanizmust illeti, az erre vonatkozó szöveget ki szeretnénk venni a szövegből. Voltak éppen tehát arról van szó, hogy milyen módon használjuk fel a területeket. Úgy hiszem, hogy az abszorpció problematikus. És nagyon nehéz ezt számokban kimutatni, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen hatással lesz, és a negatív emissziókra is gondolnunk kell. Köszönöm szépen! Tamburán úr itt van, de nem kérte a szót, az e nincs nincsen jelen, nem is kért szót, ilyen módon, tehát megadom Andrunge Medzgének, a DG Klíma bizottsági osztály vezetőjének a szót. Köszönöm szépen, azt hiszem egyetértünk a parlamenttel az ügyben, hogy ez roppant fontos kérdés, mert az éghajlat változást kiváltó gázok kibocsátásának közel 60 százaléket fedi le. Sajnálom előre elnézést kell kérnem, hogy több mint két percet fogok beszélni. Öt dolgot hadd mondjak el a véleménytervezettel kapcsolatban, amelyet egyébként tényleg csak üdvözölni tudunk a parlament részéről. Az első hosszú távú célok és ambíciók ügyében talán érdemes tisztázni, hogy mire is gondolunk itt, ugyanis a javaslatban azt látom, hogy a épület, közlekedés, mezőgazdaság tekintetében 2040-re az üvegházház, üvegház hatás kiváltó gázok kibocsátására nullára kell, hogy csökkenjen. Hát ez soha nem volt célunk. Ennek a következményei nagyon komolyak lennének. Például ez azt jelenteni, hogy 2040-re az állat tenyésztést gyakorlatilag meg kellene szüntetni, hiszen Eh, a, a szarvas eh, marhák eh, kipufogása is ehhez a rendszerhez tartozik, tehát beletartozik a kibocsátási kvótába. Ez az első megjegyzésem. Második, a bioenergia termelésből származó kibocsátás tekintetében a mm, jelentéstételi rendszer változásával megduplázódna ez. A LULUCF keretében keresendő most ez, a nem LTS e keretében is számolnák ezt, így ráadásul a nemzetközi jelentéstételi normáktól is eltérnénk így. Olyan az ENSZ rendszer keretében és az uniós rendszer keretében kétszer kellene ezeket beszámolóba tenni. Ez megduplázná itt az adminisztratív terhet. A következő megjegyzésem úgy érezzük, hogy a javaslatok nem következetesek, mert ha például az erdőítást kivesszük ebből, akkor ennek az emisszióját sehol nem számítjuk be. Hol fogjuk ezt beszámítani? Talán a LULUCF javaslattal kiegészítve, vagy együtt kellene ezt nézni, hogy jobban értsük. A számok is változtak a 18-as és 17-es javaslatban, mint hogyha ezek a számok egymással nem egyeznének, úgy tűnik, hogy itt valami probléma volt az éves megfelelési ciklus tekintetében Nos, mi egy öt éves ciklust javasoltunk, hogyha egy éves ilyen megfelelési ciklusra térnénk át. Ez azt jelenti, hogy a Lulusia fordalon is változtatni kellene ezen. Ez pedig a jelenlegi az képes jelentős változás lenne, megnövelni az administratív terhet minden tagállam szempontjából. Ez igen jelentős problémát okozna. Most két és fél éves javaslatot hallottam. Akkor az azt jelenteni, hogy az éves beszámoló helyett két fél éves beszámolókat kellene készíteni. Hát úgy érzem, hogy ez megint csak jelentős administratív eh, terhet róna mindenkire a 10-es cikk 20-ra vonatkozó 21-es módosító kapcsán pedig úgy érezzük, hogy az a közép-kelet-európai országokra igencsak negatív hatása lenne, nem lenne ez fair velük szemben. A rugalmasságok kapcsán nem mondok semmit, hogy most itt pontosan a, a, a konkrét számok, vagy a LULUCF javaslatok rugalmas vagy rugalmatlanok, hát nem tudom, a rendszer minden esetre jelentősen szigorodna, de mindenképpen a hatástanulmányba kell megnézni, hogy ennek mi lenne a következménye végezetül, de nem utolsó sorban. Még egyszer felajánlom az együttműködésünket, hogyha szeretnének tisztázni bizonyos dolgokat, illetve hogy a javaslatok hogy milyen hatással bírnának, akkor ezügyben szívesen további információval szolgálunk az árnyék előadókkal és magával az előadóval és az elkövetkezendő hetekben. Szívesen együttműködünk ennek érdekében. Köszönjük! Köszönjük Rungemecke úrnak, az Európai Bizottság részéről ismét az előadónak eh, adjuk meg a szót, parancsoljon. Just very quickly, thank you for all... Gábor úr. Share views and contributions. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat, persze, hogy vannak eh, ellenkező vélemények, és a dolgunk az az, hogy megtaláljuk a kompromisszumot a különböző vélemények között. Ami fontos az az, hogy egy kicsit szorosabbá kell tennünk ezt a rendeletet, és csökkenteni kell a kibocsátást a párizsi megállapodás értelmében. A technikai részletek tekintetében szükség van a kompromisszumra, és figyelembe kell venni a különböző szereplők álláspontját is. Köszönöm szépen az Európai Bizottság nyíltságát is a további viták irányába. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd végezetül egy olyan megoldást találni, mindenki számára elfogadható. Elnök, köszönöm szépen, Jávor úr. A módosítók benyújtásának határideje január 16 este 6 óra. Március 23-án fogunk szavazni erről. Az Envi-ben május 29-én fognak szavazni erről, és a plenáris szavazást majd még meg kell erősíteni. A 9-es napi rendi pont következik, mivel február 6-ára halasztottuk a 8-as napi rendi pontot Henkel úr kérésére. 9-es napi rendi pont az együttműködő gazdasággal kapcsolatos európai program. Ezt az 54-es szabály alapján járunk itt el az együttműködésen alapuló gazdaságok virágoznak jelenleg, új lehetőséget kívánnak a fogyasztóknak, a vállalatoknak, főként a kisebb, közepes vállalkozásoknak. Ugyanakkor ez az újdonság számos bizonytalanságot von maga után, főként a szabályozás tekintetében. Az Európai Bizottság közleménye ezen aggályokkal kíván foglalkozni, a jogi bizonytalanságot kívánja feloldani az érintettek számára. Körülbelül 30 percünk van erre a vitára, és azzal kezdjük, hogy megadjuk a szót Tamburáno úrnak az EFDD részéről. Kari. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Jó évkezdést kívánok mindenkinek! Az a feladatunk itt ma a szakbizottságban, hogy az kollaboratív vagy közösségi gazdaságokról való véleményünket megfogalmazzuk. Jelentősen nő a közösségi gazdaságok szerepe az iparban, a vállalkozások területén, és egyre fontosabb az állampolgárok számára is és éppen ezért nem hanyagolhatjuk el a témát. Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy a helyi szintek, regionális szinten vagy az állami szinten hogyan próbálnak hozzáigazodni a változásokhoz, hiszen a változás mindig megtörténik, és éppen ezért nagyon fontos, hogy egyensúlyt találjunk két tényező között. Az egyik tényező, hogy a szabadság területét megőrizzük, biztosítsuk, hogy az állampolgárok és a vállalkozások kreatíven új formákat alakíthassanak ki, másrészt a gyártók, a környezet, és nem utolsó sorban persze az állampolgárok és az állam érdekeit is figyelembe vegyük és érté érvényesítsük. Ez a folyamat, folyamat ezért is fontos, mert az együttműködésen alapuló vagy közösségi gazdaság egyre nagyobb szerepet vállal, és az adomány alapú ö, gazdaságból kvázi piacgazdasággá válik és éppen ezért közösségi gazdaságokról érdemes beszélni többes számban. A bizottság is kiemeli, hogy nem lehet egy megközelítéssel minden ágazatot lefedni, nem működik one size fits all eh, elve ezen a területen. Éppen ezért sok szintű megközelítésre van szükség. Ugyanakkor vannak minimális közös eh, többszörösök, eh, közös alap például az források megosztása, azon források, amelyeket nem használnak előképpen, ez általában környezeti és szociális szempontból pozitív, és még hatékonyabbá teszi szolgáltatásokat. Ez azonos minden közösségi gazdaság területén. Másodszorban bevonják az állampolgárokat aktívabban, harmadsorban a közösségeket is bevonják. Végezetül a közösségi gazdaságok az közös ismeri, ismeret és a közös képzés hagyományán álló társadalmakban működnek, és um, segítenek megerősíteni a Creative Commons uh, gondolatait. És negyedsorban az információs és kommunikációs technológiák intenzív használata. Ezek pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerül jobban összekapcsolni a közösségi gazdaság résztvevőit, és így hatékonyabban dolgozni. Kevesebb közvetítésre van szükség, és így a közvetett és a közvetlen költségek csökkennek. Az információ áramlatot csatornázni lehet, és kölcsönösen nő a bizalom a felek között. Az itt felsorolt tényez, tények figyelembevételével és megtekintve, hogy milyen hatással, pozitív hatással jár az állampolgárok, a cégek, mi több az egész Európai Unió energiafelhasználása szempontjából a közösségi gazdaságok rendszere, ezért nagyon fontos, hogy hagyjuk, hogy kísérletezzenek, az megkísérelt európai, nemzeti vagy helyi szabályok, fontos, hogy a kollektivitás és a digitális megközelítés lehetőségét eh, ne vegyék el, és így az ipar 4.0 elve érvényesülhessen. Nagyon fontos az is, és ezt kérjük a bizottságtól, hogy biztosítsák jogszabálytervezetükben, hogy az európai jogszabályok megfeleljenek a jövő kihívásainak, és jogi biztonságot teremtsenek. Éppen ezért a szociális védelem területén előrelépéseket kell tenni, mind a munkavállalók, mind a, a munkáltatók tekintetében, és a hagyományos vállalkozói modellel való közösségi gazdasági modell együttélését is biztosítani kell, úgyhogy meghatározzuk a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő fogalmat jogilag is. Ez csak néhány gondolat volt magam részéről, mint előadó részéről. Azt remélem, hogy a kollégák módosítói gazdagítják majd sok szempontból ezt a véleményt. Persze korlátozott terjedelmű ez a vélemény, tehát nem tudunk teljes mélységben minden kérdésre kiterjedni, e, és persze most én várom a kollégák észrevételeit. Tambrana, ennek köszönjük Tamburánó úrnak. Mivel az előző kérdéshez nem szólt hozzá, ezért hagytam, hogy tovább beszéljen, hiszen összességében így volt korrekt. A frakciók árnyékelődői következnek, elsőként szokás szerint néppárt Sanders asszony két percre kap szót. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék összetett mondani Tamburano úrnak, aki a vélemény tervezetében a különböző témákra mind kitér, ami a kollaboratív gazdasághoz kötődik. Láttuk, hogy óriási lehetőségek rejlenek az együttműködés napló gazdaságban, és azt hiszem, hogy Európa ezen a területen is vezető szerepet játszhat a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a diákok, illetve a kiszámíthatatlan munkahelyen rendelkezők számára is ez új munkalehetőségeket jelenthet. Úgy érzem éppen ezért, hogy ösztönözni kell ezt, és segíteni a startup cégek, az induló cégek eh, eh, felfutását a különböző platformokon keresztül. Persze tisztázni kell eh, azt, hogy hogyan működhetnek ezek. Az, hogy kollaboratív, az az együttműködésen alapuló, nem szabad, hogy szlogenné váljon, nem szabad, hogy ez a kézművesek, illetve a KKV-k számára tisztességtelen piaci versenyt jelentsen. Lennének éppen ezért javaslataink, pontosításaink, amelyek elsősorban a tisztességes, tisztességtelen piaci versenyt érintenék, illetve azon digitális készségeket, amelyek ehhez szükségesek, a startupok finanszírozását, hogy gyorsan európai piacra terjeszkedhessenek. Ezek mellett úgy érezzük, hogy a kollaboratív gazdaság fő motorja nem más, mint a bizalom ezért bizalomépítésre van szükség, egy olyan minősítési rendszer bevezetésére, amelyel biztosíthatjuk a platform felhasználóit arról, hogy ez biztonságos, és hogy itt nem csalókkal van dolguk. A kollaboratív gazdaság nagy fejlődésen, átalakuláson megy éppen keresztül, mi sem magunk sem látunk teljesen tisztán az ügyben, hogy merre haladnak a dolgok. Európai szinten pedig mindenképpen tisztában láthatunk akkor, hogy a különböző jelzőszámokat dolgozunk ki, a magánszemélyek, a cégek, a alkalmazottak, a bérből, fizetésből élők tekintetében. A digitális platformoknak is persze felelősséget kell vállalniuk. A szabályokról tájékoztatni kell a felhasználókat, illetve nagyobb mértékben kell tisztá, tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat. Végezetül, elnök úr, az eljárással kapcsolatban lenne egy kérdésem. Én Strasbourgba nem utazom, hiszen az otthonom, de jövő héten úton Strasbourgba érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hétfő délről kettő délre tegyük a módosítók benyújtásának határidejét, hiszen hétfő délben még mindenki úton lesz. Igen, már be is akartam jelenteni, hogy kedden déli 12 órára tettük át a határidőt. De mondta asszony a szociális frakció nevében. Sì, grazie. Eh, innanzitutto un ringraziamento. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni az előadónak az előkészített szöveget. Rövid szöveg ez, de jó irányt ad. Ki kell emelni a közösségi gazdaságok jelentőségét. Valóban jelentősen növeli ez a gazdasági tevékenységet, és az Európai Unióban olyan szükséges növekedés zálogává válhat. Ez egy új modell, voltak éppen <clears throat> az első lépéseit most látjuk, de ugyanakkor meg kell becsüljük, hogy merre, milyen irányba fejlődik ez a gazdasági. És nagyon fontos, hogy mindenre kiterjedő stratégiát dolgozzunk ki. A módosítók, amelyeket beszeretnék nyújtani, éppen ezt próbálják biztosítani, próbálják például a személyes adatok védelmét biztosítani, illetve a különböző tagállamokban egy azonos és harmonikus stratégiát próbálnak biztosítani, hiszen nemzeti szinten vannak szabályok, illetve helyi szinten, vagy regionális szinten, de érdemes volna ezeket közelíteni egymáshoz. Végezetül pedig látni kell azt is, hogy különböző platformok működnek, és eh, így a szereplők között a mobilitás is létrejöhet, de ezt azonban definiálni kell. Meg kell akadályozni a monopóliumok létrejöttét a platformok területén. Nagyon fontos, hogy a konkurencia versengés működjön, azt hiszem ez egy belső piaci kérdés elsősorban. Fontos az is, hogy a szolgáltatók számára eh, átlátható, de egyben igazságos szabályokat biztosítsunk úgy, hogy ne hozzuk hátrányos helyzetbe az ágazatban dolgozó más cégeket, de kiszámíthatóvá tegyük például az adózás rendszerét. És eh, segíteni kell az újonnan belépő cégek akár hitelhez való jutását is. Maguk a munkavállalók vagy a közösségi gazdaság szereplői öm, gyakran magu, magukra hagyottak, éppen ezért nagyon fontos egy független szervezet felállítása, amely vizsgálja az ő jogaik érvényesülését, illetve a szereplő kötelezettségének betartása fölött is ér, Ugyanakkor a periferikus területekre is figyelni kell. Én magam a közlekedéssel foglalkozom, és látni kell, hogy a nagyvárosokban például nem kell az autók alkalmazását, az autók elterjedését eh, segíteni, de például a közösségi eh, használatú autók eh, vidéki térségen való használat egy olyan kihívás, amelyre választhatunk. Magyarán mondva, olaszán mondva, nem gondolom, hogy a különböző területeken ugyanazok a kihívások állnak előttünk, de persze a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartanunk minden területen itt is. Köszönöm szépen. Köszönjük, de mondta Henkel úr az ECR frakció nevében nem tudott ma itt lenni. Tosanovski kollega ugyanakkor elmondja az ECR álláspontját. Děkuji, pane předsedo. Köszönjük szépen elnök úr, elnézést kérek az elnök jelentéstevő nevében, Henkel úr nevében, azt kérte tőlem, hogy foglaljon össze az ő véleményét. Először is szeretnénk a jelentéskészítőnek köszönöm mondani a szövegért. Szerintünk ez a kollaboratív gazdaság nagyon jó lehetőség a fogyasztók számára, és ez azok számára is kedvező, akik sokkal rugalmasabb munkalehetőségeket keresnek. Egyrésztről tehát lehet támogatni a digitális belső piacot, másrésztről pedig nem lehet ellenezni ezzel együtt a platformokat. Üdvözöljük az Európai Bizottság megközelítését, úgy, úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak meg kell adniuk a adózás kérdését, például akik bizonyos fajta éttermi szolgáltatásokat nyújtanak, azoknak is megfelelő szabályoknak kell, hogy eleget tegyenek, ugyanígy a fuvarozás szektorában is. A kollaboratív rendszerek javítása a szolgáltatások minőségének növelését is jelentheti. Ugyanúgy, mint a hagyományos szektorban szerintem el kell gondolkodni a biztosítási rendszereken is, hiszen itt lehetnek speciális kockázatok. A kollaboratív gazdasággal csökkenteni lehet az adminisztratív és is. azt úr kitűnő volt az időzítése, jól betartotta az időt. Az Alner következik Riké úr az elnök Köszönöm szépen, elnök úr! Tamburano úrnak az ígéretes jelentését. Az igazi probléma a kollaboratív gazdasággal, az hármas. Először is a szolgáltató, bármi vagy, vagy áll tehát a szolgáltatóból, szolgáltatóból, az ügyfélből, és van kettő között egy digitális platform, amelyet a nagyon komplex algoritmusok eh, eh, irányítanak. E digitális gazdaság egy nap majdnem, hát, hogy a gazdaság egészét lefedi. Éppen ezért tehát el kell gondolkodnunk a szervezeti vagy szabályozási kérdéseken, gyakorlatilag az egész gazdaságra vonatkozóan. Nagyon szertágazó véleményeket hallhatunk, de az adózási, szociális, fogyasztóvédelmi, a munkavállalók védelmi szempontjából is szabályozni kell a gazdaságot. Ebben ezért nagyon nehéz az általánosságokon túlmenően bármit mondani, hiszen a kollaboratív gazdaság kiterjed majd a gazdaság egészére, tehát nagyon szertágazó kérdéseket lefed ez. Az alapelvekről persze beszélhetünk, az intézményeknek, főleg az Európai Bizottságnak el kell tehát mindenképpen gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk ezt szabályozni. A kollaboratív is több dolgot lefedhet, van a piaci része, illetve a nem profit eh, orientált része is. A kettőre vonatkozó szabályok nem lehetnek ugyanazok, ez az egyik. Többen elmondták a kollégák közül, hogy védeni kell egyrészt az ügyfelet, az adatokat, a, a minőséget, a munkavállalókat, eh, a, fogy, eh, a különböző bérezési, illetve szerződési szabályokat. Tehát a platformokat is persze szociális és adózás ügyből valahogy eh, szabályozni kell. Ezért valahogy az Európai Unió szintjén kell, vagy homogén homogénné tenni, valahogy harmonizálni ezeket a szabályokat, legalább az Európai Uniós cégekre vonatkozóan. Tehát általános fogalom meghatározásokról tudunk most csak igazából beszélni, mert egyébként valamilyen felfoghatatlan nagy munka vár majd ránk ezen a téren. Uh, thank you, Mr. Riquet. Uh, now from the other group. Köszönöm szépen. Most rátérünk eh, hozzászólni rá. Blanco López úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a javaslatokért, de tényleg óriási változások előtt állunk a gazdaságban és a társadalmi rendszereinkben a digitális forradalom megváltoztatja a szolgáltatásokat is, és meg fog változni az utazás, az, hogy hogyan lakunk, ahogy dolgozunk. Én nem szeretnék semmilyen fajta korlátozást, de lesz egy módosítóm, és ugyanis néhány kérdés fontos. Meg kell különböztetni a különböző platformok között. Hogyan hat ez ki a munka világára? Hogyan hat ez ki a gazdasági monopóliumokra? És mi lesz majd a digitális identitással ezen a, ezeken a platformokon? Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselője következik Neil Kay a DJ Grow részéről. Öné a szó kettő percre. Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek ezt a jelentést az Európai Bizottság közleményére vonatkozólag. Először is úgy vélem, hogy ez a jelentés átfogó. Néhány témát szeretnék kiemelni, amelyek már elhangzottak. A kollaboratív gazdasággal az a gond, hogy nagyon is eh, divers, ahogy ezt már mások is elmondták ma, ez vonatkozik mind a platformokra, a szolgáltatókra, mint pedig a fogyasztókra. Úgy vélem, hogy eh, ha ott szétválasztjuk eh, az egy eh, szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, ez, ez, ez mindenképpen nehézséget okoz az új szabályozás szempontjából. Pontosan ezért az Európai Bizottság közleményében óvatosak voltunk, azt illetőleg, hogy egy új szabályozást javasoljunk, mert eh, vannak még mindig szürke zónák a felelősség kapcsán a platformok eh, tekintetében. Az Európai Bizottság egyetért a parlament azon nézeteivel, hogyha bár meg kell próbálnunk a foglalkoztási és növekedési lehetőségeit kihasználni ennek az új gazdasági formának, biztosítani kell azt, hogy egyelő legyen mindenki számára a feltétel, annak érdekében, hogy ne csökkentsük a foglalkoztatási jogokat. Nem szabad a fogyasztók jogait sem csökkenteni, és ha így járunk el, akkor az mindenki számára előnyös lehet. Az Európai Bizottság továbbra is majd nyomon követi a helyzetet, nagyon gyorsan fejlődik ez a szektor összességében, sokkal gyorsabban, mint a gazdaság további része, jobban növekszik, mint a gazdaság maga, vagy akár a digitális szektor, vagy akár az elkereskedelem. Tehát továbbra is nyomon a helyzetet az Európai Parlament segítségével, és hálásak vagyunk a segítséget. Két monetozói eljárás lesz, hogy jobban megértsük a helyzetet a kollaboratív gazdasággal kapcsolatban, és hogy jobban lássuk a gazdasági növekedést, illetve a gazdasági növekedés formáját. Remélhetőleg sikerül informálnunk a parlamentet rendszeresen, amíg nem készül a jelentésünk a jövőbeni munkánkról. Köszönjük szépen! Ezzel lezárhatjuk a vitát, és visszaadjuk Tomboránó úrnak, az előadónak a szót, hogy összefoglalja a vitát. Tessék, parancsoljon! Nagyon rövidre foghatom magamat. Megköszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, biztos vagyok benne, hogy kitűnő munkát végzünk majd együtt, és az általunk elkészült véleményben meg fogalmazzuk majd a véleményünket, és ezzel hozzájárulunk az a parlament egész dokumentumának javításához. Köszönöm szépen, Tomborán úr! Ezzel lezárjuk ezt a vitát, ezt a napi rendi pontot. Míg a mellettrendről néhány szót, ahogy Sanders asszony is mondta, a módosítók beadásának határidejét január 16-ról kedre január 17-12 óráig halasztották el, így mindenkinek van még egy fél napja, néhány órája, hogy a módosítókat elkészítse. Az ITRE-ben február 28-án szavazunk, az IMKO-ban, az Illetékes Bizottságban április 24-én szavazunk, és még nem világos, hogy a plenáris mikor szavaz. Tízes napi rendi pont, feedback, visszajelzés a zajló tárgyalásokról. Először a spektrumról, aztán a wholesale roamingról, majd az LTS-ről e számolnak be a kollégák. Mindegyik kérdésben akár 5 percig szólalhat fel a kollega, és utána, ha időnk van, akkor még a kollégák is megszólalhatnak. Az első kérdés tehát a spektrum tárgyalások menete. Itt Patricia Toja kollégánk, az ITRE előadója. Az első háromoldalú tárgyalásra december 14-én került sor, és előzetes politikai megállapodást kötöttünk. Gratulálni szeretnék Tolja asszonynak is 5 percben megadom neki a szót, ám Tolja asszony egy más ülésen van, ahogyan látták a szavazás során is kicsiket sietett, éppen ezért komplanátri asszony fogja elmondani, amit Tója asszony akart volna mondani. Tessék, parancsoljon. Thank you very much, and I will pass the greetings of the president. Köszönöm szépen. Minnyájunk nevében eh, én is köszönetet mondok majd Tója asszonynak. Kicsit meg is voltunk lepve, hogy ilyen gyorsan sikerült előrelépni. Talán a Strasburgi karácsonyi hangulat inspirálta a résztvevőket. Ahogy az elnök mondta, decemberben mutatták be a végső megállapodást. Ezt néhány perce kaptam meg én is Tolja asszonytól, tehát hogyha vannak árnyék jelentéstevők, akik a három oldalukban részt vettek, ragadják meg a szót. Én Tolya asszonytól, illetve a hivatalától csak egy rövid tájékoztatást kaptam. A találkozó után technikai találkozót tartottak, ahol a technikai részlet, részleteket tisztázták. A szöveg megfelel az EP prioritásainak a spektrum politika területén. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a megállapodás megfelel az Európai Parlament prioritásainak. Most a Koreper pályáján van a labda, a per a napokban véglegesíti a döntést, és utána az ITRE 26-án <clears throat> szavaz, majd ezután a plenáris elé kerül a döntés. Van egy-két pont, amit érdemes kiemelni. Az 700 eh, MHz alatti <clears throat> területen a tagállamok két évre halaszthatják a döntést a megfelelő melléklet szellemében. A harmadik cikk pedig arról szól, hogy a tagállamoknak az auditban megfogalmazott célokat kell teljesíteniük. A negyedik cikk a 700 alatti sávról van szó. A tagállamok legalább 2030-ig a klaszterek hozzáférhetőségét megteremtik, ugyanakkor a konvergenciáról szóló szöveget ki vették a szövegből, és a második bekezdés a tumblingról szóló, vagy tunnelingről szóló szöveg a, kikerült a szövegből. Erre tehát lehetőség lesz a jövőben is. Ezen intézkedések tehát a különböző szolgáltatók közötti egyensúlyt biztosítják. A következő cikk azt mondja, hogy a végfelhasználók számára az átállásból eredő költségek csökkentését biztosítani kell, a nagy, hatékonyabb technológiákra való átállásból eredő költségek. A hatodik cikk pedig a spektrum hatékony felhasználásáról szól, és a különböző technológiai fejlődések figyelembevételét hangsúlyozza. Ennyit akart mondani Tója asszony a legfontosabb kérdésekről. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy spektrum kérdésben senki se kéri a szót, úgyhogy köszönöm szépen a visszajelzést, adja át az egész szakbizottság köszönetét Tolja asszonynak. Tovább is lépünk. A roaming informális háromoldalú tárgyalások való visszajelzés Kupránátri asszony az ITRE szakbizottság felelőse December 14-én volt az első háromáldalú bocsánat, elfelejtettem, spektrum kérdésében január 26-án szavazunk. Szóval visszatérek a roamingra. A második három oldalút január 17-én tartják, és kíváncsian tekintünk az eredmények. Eredménye a Koplanet asszony 5 percben kapja meg a szót, parancsoljon. Szerintem 5 percre nem lesz szükségem. Feltétlenül az ITRE bizottságban nagyon jól indultak a dolgok, köszönhetően a kollégáknak, az elnék előadóknak, az Európai Parlament véleményét nagyon sokan támogatták. Egy trialógusra került eddig sor a frekvencia trialógus előtt Strasbourgban. A következő ilyen háromoldalú egyeztetés este még várunk. Szeretném, hogyha június 15-ére tényleg lezárulna ez a dosszié, de hát szakmai szempontból ez nagyon nehéz. Strasbourgban szinte lehetetlen teremhez jutni. Szerda este 8 órakor fogunk kezdeni, ez már biztos. így ö, február elejére talán a triológus lezárulhat Európának, tartozunk ennyivel, hogy egyszer mindenkor eltűnjön a roaming. Az európai parlament és a tanács álláspontja igen messze esett egymástól. A tanácsi többség az igen csak gyenge volt, mi pedig itt a parlamentben igen nagy többséget tudtunk magunk mögött felsorokoztatni. Az adatok, adatforgalom árában van a fő eltérés. Tisztában kell lenni azzal is, hogy az európai bizottság a tagállamok véleményét kikérte, tehát vannak új elemek, most már a trialógusban is, és vannak további például a korlátlan adatmennyiséget olcsón adó szolgáltatókra vonatkozóan lehetnek korlátozások a felhasználókra, például 300 gigabit nem hordozható, tehát lehet, hogy ezt fogyasztók korlátozásként élik meg, de hát ez alapvetően ez nem az. Az árazással kapcsolatban tudom, hogy az Európai Bizottság legfrissebb információval rendelkezik, ezt várjuk, technikai részleteket jövő héten majd a trialóguson fogjuk megtudni. Politikailag kell valahogy egymáshoz még közelednünk, hiszen alapvetően ezek magán szereplők egy, a piacon. Nagyon furcsa az, hogy mi határozzuk meg a nagy kereskedelmi árakat, de hát másképp nem ment. Amikor egy nagyon konkrét Európai Unióban vagyunk, a nagy politikai kép részét képezi az, hogy most már ahogy átlépünk egy nemzeti határt, remélhetőleg a szolgáltatóváltás sem mindig működik, következik be. Köszönjük szépen, senki nem két szót, de tudom, hogy Tosanovszki úr az árnyékelődő ennek a témának. Nem szeretne esetleg egy pár percre hozzászólni? valami Köszönöm szépen, rövid leszek. A jelentéstevő jól felvázolta a triológus történéseit. Az Európai Bizottságtól függ most már minden. Nagyra tartom azt, hogy a jelentéstevő felépette a triológus során nagyon komplex, összetett ez a kérdéskör, meglátjuk majd, hogy a bizottság hogyan alakítja ki véleményét. Közeleg a határidő, meg kell találnunk a kompromisszumokat. Most már tényleg minden a bizottságtól függ. Úgy vélem, hogy képesek leszünk majd hamarosan lezárni a tárgyalásokat, mert tényleg közeleg a határidő. És még egyszer szeretnék a jelentés készítőnek köszönetet mondani. Köszönöm szépen, Tosanovszki úr, mondja az elnök. A következő trialógus január 17-én lesz, és a jelentéstevő majd ezután jelent nekünk a következő ülésünkön. Január 18-án lesz a trialógus, javítja az elnök. Nagyon fontos ez a téma mind a parlament számára, mind pedig a szakbizottságunk számára. A politikai frakciók nagy része támogatja ezeket a pontokat. Sok sikert kívánok önnek, úgy vélem, hogy nagyon hosszú lesz a szerda estéje. Ezzel lezárjuk a roamingról szóló visszajelzést, az ETS-re térünk rá, ahol én vagyok a jelentéstevő. Akkor adok magamnak három percet sőt, ötöt, de szerintem rövidebb leszek. Az LTS e ITRE véleményét október 30-án szavaztuk meg, a jogi szolgálat ezt jóvá hagyta. A szavazás pozitív eredménye egyetemi mandátumot adott nekem ahhoz, hogy képviseljem az ITRE-t a tárgyalások során, amik már lezároltak. Nagyon fontos volt számomra az, hogy jól kiegyensúlyozott vélemény jöjjön létre, amely tükrözze az ITRE véleményét, illetve az Európai szerepvállalókat az ETS piacon. Annak érdekében, hogy megkapjuk a többséget, fontos volt a nagy kompromisszumos csomag. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a szavazás gyors volt ezen témával kapcsolatban, mert nagyon széles körű volt az EPP, az SND, az ECR és az ALDE között, akik a többségi vonalat támogatták. A többi frakció is támogatta nagy részben a kompromisszum egyes elemeit. Az envi tárgyalások során nagyon érdeklődve figyelték a mi munkánkat, és nagyon sok pontunkat felvették az ő féleményükbe. Például a különböző támogatási alap sémákra gondolva, ezt jól tükrözték az ENVI jelentésben. A két legfontosabb téma, mind szimbolikusan, mind pedig eh, eh, adatok szempontjából, ez a lineáris csökkentés, illetve az elverezés, ezek eh, közelítenek mindahhoz, amit az ITRE elkívánt érni. A szénszivárgással kapcsolatban is sok hasonlóság van a két szakbizottság álláspontja között. Az indirekt költség kompenzációs alap, amit az ITRE tárgyalók kívántak létrehozni, ez is megjelenik az ENVI eredményében. A benchmarkok tekintetében is eh, kohézió van az eh, éves eh, általány frissítés között, ezt is az ITRE javasolta. Vannak olyan kompetenciák, amelyekben osztozunk, itt az ITRE csapatára nagyon büszke vagyok, hiszen sikerült elérni a mi álláspontunkat. A célom személyesen az az volt, hogy az ITRE-hez egy olyan szöveggel uh, tudjak visszatérni, amit az Endi szabadság is tud támogatni. Sikerült megállapodást találni a végén. Nagyon nehéznek tűnt ez, de mégiscsak sikerült ezt elérnünk. Az új csomag tekintetében, amit az Európai Bizottság előterjesztett, és azért, hogy sikerüljön a politikai elféréseket csökkenteni, az LTS e kapcsán is például nagyon fontos az, hogy ne számoljuk ugyanazokat a számokat, adatokat újra és újra, mert ez óriási adminisztratív terhet jelentene az európai ipar számára. Az Európai Parlamentnek erősen kell felszólalnia a tanácssal szemben, annak érdekében, hogy egyetemű jelzést lehessen küldeni az európai vállalatok számára. Várjuk még az NV titkárságától a végleges szöveget. Megpróbálunk majd a jövő héten Strasbourgban, bár ez nehéz lesz, az anyagjelentésnek nagy részével, de legalább a négy többséget képviselő frakció árnyék jelentéstevével összeülni, megvizsgálni a módosítókat. Esetlegesen ezeket benyújtjuk a plenárisra. Nem kaptam még erre vonatkozó jelzéseket, de ezzel le is zárom az LTS-re vonatkozó megjegyzéseimet. Kíván-e valaki szólni? Igen. Buzek úr. Hogyha megengedik, kedves kollega, tudjuk, hogy milyen nagyon fontos jelentésről van szó. Szóval nagyon fontos jelentésről. Gratulálni szeretnék önnek, előadónknak az ITRE nevében. A mi véleményünk fontos szerepet játszik, és ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy az MV-vel az 54. házszabály cikk alapján működünk együtt. Nem volt könnyű elérni erre a szabály, házszabály cikkre helyezni az együttműködést. Ugye múltkor legutóbb az I, a, e, a, a e ETS-ről csak az MB írt um, véleményt, illetve jelentést, azonban mi így véleményünkben az ipar, a gazdaság szereplőinek véleményét is meg tudjuk jeleníteni. Gratulálok önnek az Envivel való együttműködéséhez is nagyszerű együttműködés volt ez. Úgy hiszem, hogy egy-két módosítót volna érdemes benyújtanunk a mi részünkről, hiszen a mi szakbizottságunkban nagy többséggel támogattuk ezt. 85%-a a tagoknak támogatta az ITRE-ben a kompromisszumokat. A reál gazdaság igényeit próbáljuk megjeleníteni. Persze, magától értetődő, hogy a párizsi célkitűzéseknek meg akarunk felelni, de nem akarjuk a nagy környezettudatossággal a KKV-ket és az egész ipart tönkretenni, megfojtani. Éppen ezért tehát hasznos volna, hogy az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő e tekintetben fontos módosítókat tudnának előterjeszteni. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm, Buzek úr konzultálok majd a kollégákkal, nem akarok, mielőtt mandátumot nem kapnék a többségtől, nem akarok semmit se tenni, de ez egy lehetőség. Tosanovszki úr, tessék, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR véleményét szeretném elmondani. Mi magunk is nagyra értékeljük az előadó erőfeszítéseit, nagy a vélemény sok sokszínűsége az ETS kapcsán, nehéz egy kompromisszumot kialakítani, ezért valóban őszintén azt mondhatom, hogy nagyra értékelem. Ahogyan az ENVI, a Környezetvédi Szakbizottság, az ITRE véleményét figyelembe veszi. És itt egyetértek elnökünkkel, Buzek kollégával. A munka végső fázisában célra vezető lenne, hogyha az envi itre jelentéseket konszolidálnánk, valamilyen módon egységesítenénk. Minnyáján tudjuk és tisztában vagyunk vele, hogy az itre véleményét elfogadták, de nem volt persze még nálunk az itrében sem megtalálni a kompromisszumokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az eredeti módosítóink a végső szavazólistán is szerepeljenek. Természetesen támogatni fogjuk a jelentést a plenárison, de nagyon fontosnak tartom, hogy az ipar érdekeiről ne feledkezünk meg hiszen mi itt az ITRE-ben talán mégis csak érzékenyebben figyelünk az ipari igényeire, mint az ENVIS kollégák, éppen ezért fontos, hogy a mi módosítóink is megjelenjenek. De még egyszer mondom, köszönöm az ENVI és az ITRE közötti együttműködést, nem mindig jól működött ez, de most kitönően működünk együtt, köszönöm. Köszönöm szépen! mindkettőjük világos üzenetet fogalmaztak meg az árnyék jelentéstevők számára. Ezt persze a kollégák, akik nincsenek itt, majd megtudják, és jövő héten, amikor konzultációt tartunk, mind a Buzek, mind a Tosanovszki kollégák által felvetetteket elmondom nekik jó úton haladunk, nehezen indult a munka az itrében, nem tudtuk a véleményünket kellőképpen megjeleníteni, de most sokkal sikeresebbek vagyunk, határozott lépéseket tettünk előre, és ahogy Buzek úr említette, 80%-os többséget sikerült kikovácsolni az itrében, nem volt ez könnyű munka, sokaknak be kellett adniuk a derekukat, de végezetül mindenki által vállalható kompromisszumot fogalmaztunk meg. Ezzel lezárjuk a visszajelzések körét. 11. pont. Egyebek, úgy látom senki nem kér szót, ezért bejelentem, hogy következő ülésünkre január 25-26-án kerül sor, 9-től 12.30-ig és 15-től 18.30-ig itt Brüsszelben. Boldog új évet kívánok még egyszer, és köszönöm az ülést, lezárom.